a személyes adatok átadása Kínának címmel. A bizottság nevében megint Bulc biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! az Európai Unióban a személyes adatok védelme alapjog az Európai Unióban, akkor is, hogyha az EU-n kívülre jut el ez. Ez a parlament kulcserepet játszott abban, hogy a 2018-ban életben lépő jogszabály megszületett, ez mindenkinek az adatvédelemhez való jogát megerősíti. Kína egyáltalán nem fogadott el semmilyen olyan jogszabályt a személyes adatok védelméről szó, és azon országokról, az, azon országoknak szóló adatátadásról sem, amelyek amelyek, ahol nem létezik ilyen. Nos, úgy gondoljuk, hogy védő védő záradékokra van szükség, hát arra van szükség, hogy legyenek olyan kötelező érvényű szabályok, például cégekre vonatkozó szabályok, amely a cloud computing esetében illetve léphetnek. Nos, a tagállami adatvédelmi biztosoknak és a, és a bíróságoknak is meg kell adni a szükséges lehetőséget és eszközöket, hogy felléphessenek. elrendelhetik például az adatok törlését, azt, hogy az adatok felhasználását időszakosan vagy véglegesen beszüntessék. Kínával kétoldalú meg, megbeszélések során nem sikerült még elérni ilyen típusú eredményt. A bizottság azonban folytat tárgyalásokat egy olyan nemzetközi szervezettel, amelynek tagja Kína is. Az EU tehát párbeszédet folytat az APEC-kel, hogy és ezen keresztül megpróbáljuk elmagyarázni azt, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy kötelező érvényűek legyenek ezek a szabályok a vállalatokra is, és ezáltal védjük a személyes adatokat. Gondot jelent továbbra azt, hogy a közbiztonsági hatóságok hogyan férhetnek hozzá a Kínának átadott adatokhoz. Fölmerül tehát, hogy mennyire jogszerűek a Kínának átadott adatok. Az EU-s tagállamok felügyeleti hatóságok jogosultak arra, hogy ilyen esetben az irányelv szerint eljárjanak. Kína javasolt számolt olyan jogszabályt, amely kiberbiztonsággal, illetve nemzetbiztonsággal foglalkozik. Több ilyen jogszabály született tehát, vagy jogszabály javaslat született az elmúlt másfél évben. A bizottság több esetben üdvözölte már ezeket a jogszabályokat, és üdvözli azt is, hogy megpróbálja Kína növelni az átláthatóságot a jogszabályalkotási folyamatban. Fontos az, hogy a vállalatok át tudják adni a személyes adatokat, és akár tárolják is ezeket kereskedelmi és felügyeleti célból. A kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket szerintem arányosan kell tárgyalni úgy kell ezt megtenni, hogy a piaci hozzáférés ne csökkenjen, illetve hogy a WTO szabályoknak is megfeleljünk. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most kezdjük a vitát, először Fasz úr egy percben. Fosz kollega. Köszönöm, köszönöm. Elnök úr, biztos asszony. Ahogy említette, Kínával kapcsolatban messzebb vagyunk a személyes adatok megfelelő védelmi szintjének elérésétől, mint az Egyesült Államokkal a mostani tárgyalásokkal, és a személyes adatok továbbadása Kína felé ugyanakkor már most is valóság, a cloud computing, felhő adatok és az Alibaba platform révén, és a nemzeti ö, ombudsmanok, valamint aktivisták folyamatosan panaszkodnak emiatt, mint ha meg sem hallanánk. Holott az islámokkal kapcsolatban folyton rámutatunk erre, itt meg nem. Ezért kezdem a bizottságtól. Hogyan lehet garantálni azt, hogy az adatvédelmi standardok, a már most is történő adatátadásoknál a személyes adatok tekintetében Kína felé betartásra kerüljenek, és hogyan lehet az adatvédelmi hatóságokat és ombudsmanokat akik voltak éppen felelősek ennek felügyeletelért, hogyan lehet őket, az ő szerepkörüket jobban erősíteni, nagyobb hatáskört adni nekik, mert hogy most nagyon kevés dolog történik ez ügyben. Köszönöm, Fosz kollega. Három percben Mamikins képviselője szó. Köszönöm szépen elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, az új adatvédelmi jogszabályrendszer nem létezik Kínában. Kína nem léptetett életbe a kifejezetten személyes adatok gyűjtését, tárolását, továbbítását, illetve kezelését szabályozó egyetlen jogszabályt sem, és nem kötött semmifajta megállapodást az Európai Unióval, vagy bármilyen hasonló országgal, mint például az USA-val kötött Safe Harbor megállapodás. Itt nem, az Európai Unió rendszere nem a nemzetközi standard, az EU és Kína megközelítése a személyes adatfeldolgozáshoz teljesen más. Kínában nem a magánszemélyt tekintik adatalanynak, nincs is olyan, hogy adatalany, mint az Európai Unióban, hanem ott a fogyasztót veszik alapul, és nincs adatvédelmi hatóság sem, senki, semmilyen felügyeleti testület nem kíséri figyelemmel a személyes adatok felhasználását felhasználását, és a bíróságra kell, hogy forduljanak az egyének, ez az egyetlen jogorvoslati lehetőség. Az elmúlt években Kínában több adatvédelemmel kapcsolatos jogi szöveget fogadtak el, ezt a kezdeményezést meg kell erősíteni, tesztelni kell. Amíg az adatvédelmi alapokon nem folythatjuk el a kereskedelmi kapcsolatokat, Kínának támogatást kell biztosítani, hogy legyen lehetősége azt bemutatni, hogy az elmúlt, adat, elmúlt időszakban az adatvédelem irányában tett lépései valódiak, érdemiek, és nem pedig csupán arra vonatkozó hamis kísérletek, hogy magához vonzon mindenfajta vállalkozást. Először is az alap adatvédelmi elveket kell megerősíteni, aztán fel kell sorolni a feldolgozás alapelveit, a beleegyezés jogát, illetve kiegészíteni az adatvédelmi eszközök hatáját. Kedves kollégák, nagyon sok nehézséget kell leküzdeni, de hogyha mind a két oldal valóban ezt kívánja megtenni, akkor sikerre tudják vinni a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mamikinsz kollega. Most egy percben von képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A plenáris vita végén most arról vitázunk, milyen sztenderdek érvényesülnek a személyes adatok továbbadása tekintetében Kína felé. Mi az Alternative für Deutschland megfogalmaztuk a programunkat, mi szerintünk az adatvédelemnek magas érteket kell adni, és ki kell terjedjen minden személyes ismertetője erre. A szabad véleménynyilvánítás és a személyes kinyilvánítása erős adatvédelmet kíván. A 2015-ös Maximilian Schrems ügyben a bíróság kimondta, hogy a személyes adatok védelme miben kell álljon. A személyes adatok védelme döntő fontosságú az állampolgár bizalma tekintetében. Ha az állampolgár elveszti a bizalmat, akkor lássák, mi történik, elvész az Európai Unió, ezért úgy, ahogy Amerikában, tekintetében Kína tekintetében is a legmagasabb szenderdekkel érvényesülnek az egyéni adatok átadása tekintetében. Köszönöm, von Storchasszony. Most egy percben Zdehovszki kollégája szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Kár, hogy egy ilyen fontos és érdekes téma csak ilyenkor kerül a napirendre, amikor már az ürességtől kong a tisztelt ház, és már a sajtóképviselő is csak elenyésző számban vannak itt. Kína az egyik, legfo- egyik legnagyobb kereskedelmi partner az Európai Uniónak, egyre gyorsabban fejlődnek a különböző kapcsolatok az EU és Kína között. Személyes adatokat, EU-s polgárok személyes adatait is átadjuk, átadjuk Kínának. Ez potenciálisan veszélyforrás is lehet, mert Kínának nincs olyan jogszabálya, amely a személyes adatok védelmét, tárolását vagy felhasználását szabályozna. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió számára ez kockázat. Biztos az, hogy e az EU és Kína között történő adatforgalom esetében mindenképpen ki kell alakítani EU-shoz hasonló normákat. Köszönöm. Köszönöm, hogy az kollega. Most egy percben Kelly képviselő következik. Eh, Köszönöm szépen. A bizottság utalt már az adat védelmi rendeletre. Foss és Albrecht kollégák mellett én én részt vettem ebben a munkában, az étrének én voltam jelentéstevője négy évig. Nos, Megfelelő védelmet az, ad majd ez a rendelet az EU-s polgároknak. Aztán ott van a Safe Harbor az Egyesült Államokkal, és kérdés az, hogy a személyes adatok védelmének pajzsa mennyire működőképes. Most pedig Kínával kapcsolatban is felmerült ez a probléma. Az ő személyes adatvédelmük egyértelműen nem felel meg az európai normáknak. Egyre több adat kerül el Kínába, a szoftverek, az e-kereskedelem a különböző közösségi oldalakon keresztül. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a személyes adatok védelmére vonatkozó pajzsot megerősítsük. Köszönöm. Köszönöm, kollega Kelly képviselő kollega. Kezdődik a, a spontán felszólalások szakasza. Caputo kollega az első. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kína semmilyen fajta jogszabályal nem rendelkezik, amely az adatok gyűjtését, tárolását, továbbítását vagy kezelését szabályozná személyes adatokat. Semmilyen adatot ö, szerződés nem írt le az Európai Unióval. Az Európai Uniós szabályozás nem globális standard, akkor sem, hogyha esetleg referenciának számít a személyes adatok áramlanak olyan országok felé, amelyek nem rendelkeznek olyan szigorú jogszabályokkal, mint mi, és az a helyzet, hogy az Európai Unió ugyan megtilthatja az ilyenfajta adatovábbítást, de Kína esetében ez már valóságá vált. Kína nagyon agresszív kereskedelem politikát folytat, létrehozta a nemzetközi offshore felhőalapú számítástechnikai övezetet, a szabadkereskedelmi övezetet, és így tovább a felhőalapú környezetben mindez valóság. Európai Uniós állampolgárok személyes adatai áramlanak Kínába. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Caputo. Köszönöm, Caputo kollega. Egy percben Dzsambaszki kollégája szó. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió megpróbálja a kereskedelmet elmélyíteni az egyenlő bánásmód alapelvének alkalmazásával. A személyes adatokról van jogszabály, viszont ennek megvannak a maga hiányosságai. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, szerintem a jogszabályainkat javítani kellene az adatvédelem területén. Azt is gondolom, hogy a harmadik országok érdekei nem befolyásolhat, támogatják a mi magatartásunkat, a mi kereskedelmünket. Eléggé felelőtlen lenne szabad hozzáférést megadni az állampolgáraink személyes adataihoz, hogyha nincsenek meg a biztonsági követelmények. Köszönöm Jambaszki kollega. Zárásképpen Jakab Csúria szó. Még egyszer szép, köszönöm szépen, elnök úr. A mi Kínával folytatott kereskedelmünk volumene egyre nagyobb lesz, egyre összetettebb ez a üzleti kapcsolatrendszer. Egy olyan állammal, amelynek nincs megfelelő rendszere az adatvédelemre, beleértve a személyes adatok védelmét is. Ebben van a probléma. És ez nem csak a Kínával való kapcsolatainkban merül ez fel, hanem több más állammal való kapcsolatainkban is, hisz az adatvédelem állampolgáraink adatainak védelme feltétlenül fontos, és a mi feladatunk ennek biztosítása. Azt szeretném javasolni, hogy ne egy menetben beszéljük meg, miért nem lehetne egy körben megbeszélni ez adatvédelmi kérdéseket Egyesült Államok és Kína irányában is. Miért ne lehetne egy cybernet biztonsági megállapodásra jutni a világon először, az Egyesült Államokkal. Mint ahogy fizikai biztonságra, ugyanúgy szájberbiztonságra is szükség van, az EU miért ne tudna a legközelebbi partnerével ezen együtt dolgozni? Köszönöm szépen, zártuk a téma vitáját, megint csak a biztos asszony kapja meg az árszót, Bult asszony parancsoljon. President, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Megköszönöm ezeket a nagyon hasznos észrevételeket, amit a során a magi digitális világban a határokon átnyúló adat, áradat nagyon fontos a gazdaság és a kereskedelem számára, de oda kell figyelnünk a személyes adatok átadására, hiszen a karta és a másodlagos, a másodlagos jogszabályok rögzítik a polgárok jogait ezen a területen. A személyes adatok nem megfelelő átadása, a személyes adatok átadása csak akkor történhet meg, hogyha az adat exportőr megfelelő védi intézkedéseket tesz. Strukturális strukturális klauzulákkal kell megvédeni ezeket, a, ezeket az adatokat, tehát az exportőrnek és aztán a felhasználónak is védeni kell a véletlenszerű vagy a jogtalan felhasználást, adatfelhasználást vagy hozzáférést meg kell előzni, illetve szankcionálni kell. Nagyon fontos az is, hogy például a harmadik országok hatóságai értesítést küldjenek az adatexportőrnek, hogyha ilyen típusú tevékenység történik, avagy akár törölni is lehessen a személyes adatokat, vagy a kártalanításra vonatkozóan, tehát a adat alanyra az adatalany kártérítésére vonatkozóan, és meg kell hozni a megfelelő védőintézkedéseket. Meg kell adni tehát minden személynek azt a jogot, hogy élhessen ezekkel a jogokkal, és akár egy akár egy személyes adatvédelmi biztoshoz is fordulhasson, vagy egy bírósághoz. Hogyha egy multinációs cég különböző entitások között történik adatcsere, akkor nagyon fontos az, hogy a szabályokat itt is, ért, itt is alkalmazzuk, a vállalat szabályait, de ezeknek meg kell egyeznie, harmonizálni kell az EU-s jogszabályokkal. Nagyon fontos továbbra itt is, továbbá itt is az, hogy akár tagállami bíróságban, akár adatvédelmi biztos előtt ezeknek a problémáknak, or, ezeknek a problémáknak jó orvoslatot lehessen találni. Az Európai Bizottság a továbbiakban is folytatja a párbeszédet Kínával és más nemzetközi partnereinkkel, Ázsiában, illetve Észak- és Dél-Amerikában, hogy alapelveinknek érvényt szerezünk a személyes adatok védelmére és az adat átadásra vonatkozóan. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Bulc asszony. Ezzel a bizottság személyes adatok Kínának a látadása témájában zártuk a bizottság 8 tehát